Iturgáis úr itt van velünk. És ő fogja előadni a 25-ös napirendi pontot, az éves jelentést, a Petíciós Bizottság 2009 évi tanácskozásairól. Tehát itt a mi bizottságunk ügyeiről van szó. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Szeretném informálni ezen szakbizottság tagjait arról, hogy ez az éves jelentése a Petíciós Bizottságnak 2009 évi tanácskozásairól. Azzal kezdeném, hogy én már néhány évvel ezelőtt egy hasonló jelentést elkészítettem. Köszönöm szépen a titkárság közreműködését. Azt hiszem, hogy mindenki megkapta ezt a jelentést, kiosztottuk. Mellesleg szeretnék köszönetet mondani Martinnak. Mielőtt a legfőbb pontokra szeretnék utalni a 2009 9-es jelentéssel kapcsolatosan. azt hiszem, hogy mindenek előtt azt kell elmondani, hogy az Európai Parlament számára ez nem egy rendes, hanem egy rendkívüli év volt. Ugye most ebben az évben voltak a választások, aztán a Lisszaboni szerződés elfogadása, és így tovább. Tehát ez a petíciós bizottság számára is egy fontos év volt, természetesen nagyon fontos azt is pontosítani, hogy a panaszosok számára mit is jelent az, hogy benyújtani egy petíciót az Európai Parlamentnek. Aztán tudjuk, hogy vannak olyan petíciók, amelyeket a bizottság kapott meg, a leginkább érintett országoktól itt a minőséget és a mennyiséget is értékelni kell. Mindezt megtette a Petíciós Bizottság 2009-ben. Természetesen más európai intézményekkel is foglalkoztunk, nemzeti intézményekkel kapcsolatba léptünk velük, tárgyaltuk velünk a petíciók számát illetően 2009-re vonatkoztatva többet kaptunk, több petíciót, mint 2008-ban. 1849 petíciót nyújtottak be 2008-ban, és 1924-et 2009-ben, tehát egy kis emelkedés van azt is látjuk, hogy az elektronikus úton benyújtott petíciók száma is egyre növekszik. 65%-a a petícióknak elektronikus úton került beküldésre. 2008-ban ez a százalék 60 százalék volt mindössze. Itt sok esetben olyan panaszról is szó volt, olyan petícióról, amelyek nem tartoznak az Európai Parlament kereteibe, például bizonyos nyugdíj kérdések, vagy nemzeti intézményekhez tartozó kérdések ami az elfogadhatóságot illeti, azt hiszem, hogy sokkal több információra van szüksége a polgároknak azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is működnek a különböző intézmények. Ezt mindenképpen aláhúzom a jelentésemben, hogy a polgároknak ismerniük kellene a folyamatokat, sőt a nemzeti szintű folyamatokat is. A petíciós bizottság nem foglalkozhat olyan ügyekkel, amelyek a nemzeti igazságszolgáltatás kereteihez tartozik, tartoznak. Aztán továbbá a bizottság nem ellenőrizhet bizonyos jogszabályokat, de hogyha már a döntések megszületnek, akkor fontos az, hogy korrekt módon alkalmazzák a jogszabályokat nemzeti szinten is. A petíciós bizottság azt kéri, hogy lássák el rendszeres információkkal a különböző jogi eljárások és folyamatokkal kapcsolatosan. Ebben a jelentésben üdvözöljük azt, hogy a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett, hatályba lépett, és reméljük azt, hogy a parlament sokkal fontosabb szerepet játszik majd a jövőben a polgárok kezdeményezéseivel kapcsolatosan is, és lehetővé teszi a polgárok számára azt, hogy javaslatokkal lássa előket, és információkkal lássa előket. Létezik már a zöld könyv, a, amelyet a bizottság adott ki 2009 végén ez a polgárok kezdeményezéseiről szóló zöld könyv az alapjogi kartának is vannak korlátai. Ez a kárta is nagyon fontos az alapjogok elismerése terén minden polgár számára és minden polgár által. Emlékeztetni kell emlékezni kell a régebbi petíciókra is, amelyekben azt kérték sok esetben, hogy vizsgáljuk felül teljes mértékben a különböző rendelkezésre álló erőforrásokat is. 2010. februárjában egy keret szerződés is létrejött a bizottsággal, és ez is segíteni fogja a követ, következő években a munkát. Mellesleg ebben a jelentésben sajnálatunkat fejezzük ki néhány dologgal kapcsolatosan. Nevezetesen például, hogy a bizottság nem válaszolt a petíciós szakbizottság kérésére, hogy rendszeresen adjon információkat a jogsérelmekkel kapcsolatosan, vagy a folyamatban lévő petíciókkal kapcsolatosan nem kapjuk meg a megfelelő információkat, már pedig úgy gondoljuk, hogy az európai polgároknak az átláthatóságot is biztosítani kell, mármint számukra, és akkor, amikor a parlamenthez benyújtanak egy petíciót, akkor sokkal jobban el kell ismerni a petíciós folyamatokat. A titkárság és a politikai frakciók azért dolgoznak, hogy a szabályok, a eljárási folyamatok sokkal inkább segítsék a képviselőket is a munkájukban, valamint a polgárok érdekében. Továbbá alá szeretném azt is húzni, hogy továbbra is dolgozni kell azért, hogy átláthatóbb legyen a petíciók kezelése. A képviselők számára is mindenképpen hozzáférhetővé kell tenni a múlt évek petíciói, tehát a webportálnak is ez lenne a szerepe, hogy lehetővé tegye a polgárok számára, hogy jobban megértsék a, a szerepünket, a szakbizottságunk tevékenységét. Sok esetben ugye azt mondják a, a bizottságnál, hogy túl sok a munkájuk. Hogyan lehetne felülvizsgálni a petíciók beérkezését például a parlamenthez, hogyan lehetne a folyamatokat módosítani. A bizottság tagjai már számos esetben szóltak arról, hogy vannak olyan petíciók, amelyek nem is petíciók igazából, de nincs meg a definíció arra, hogy mit is értünk olyan petíciókon, amelyek nem azok igazából, vagy nem elfogadhatók az elfogadhatóság szempontjából. Tehát a petíciós szakbizottságnak feladata, hogy jobban elmagyarázza a polgároknak is azt, hogy mit, milyen panaszt lehet benyújtani az Európai Parlamenthez, milyen petíciót Továbbá azt is el kell mondani, hogy a tagállamok is egyre fontosabb tevékenységet végeznek a petíciós folyamatokban. Sokszor itt vannak a képviselőik, a panaszosok, a bizottság ülésein. Mi az Európai Bizottságtól függünk a, a, akkor, amikor értékeljük a petíciókat, és el kell ismerni, hogy a bizottság, az Európai Bizottság is nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy csökkentse a válaszadási idő, időt, időpontokat. Ennyit akartam röviden elmondani, elnök asszony, röviden összefoglalva a 2009-es évi jelentést. Lehet, hogy a titkárság kiegészíti tenni kívánja a elsőben az ütemtervet, a módosító indítványok határ, benyújtásának határideje például, mikor lesz, meddig lehetséges, mikor fogjuk a szavazást, mikor fogunk szavazni, júliusi plenáris ülésen például tudunk-e majd foglalkozni a témával. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy először a bizottság képviselője Kasman úr következik. Kasman úr, megadom önnek a szót bizottságunk nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a nagyon informatív jellegű jelentést. Barátságos megfigyelőként hallgattam, és két pontot szeretnék megragadni ilyen tulajdonságomban tehát a nem petíció jelleg dokumentumok és a tagállamok részvétele. Üdvözöljük azt, hogy a tagállamok hatóságai a szakbizottságban aktívabban vesznek részt. Ez nagyon üdvös olyan területeken, mint például a szociális védelem, környezetvédelem, hiszen itt irányelvek szabályozzák munkánkat. Ami a nem petíció jellegű dokumentumokat illeti, úgy véljük, hogy jó az internetes hozzáférést javítani. Szimpatizálunk ezzel, hiszen a legtöbb petíció most már interneten keresztül érkezik. Olyan formát kell a hozzáféréshez biztosítani, hogy megkönnyítsük a kérvényezők munkáját. Sajnálatos lenne, amennyiben a tagállamok, illetve az Európai Unió nem adná meg az anyagi támogatást az internetportálok kifejlesztésére. Tegnap és hallottuk, hogy a petíciók benyújtásának a rutinja így megkönnyülhetne. Köszönöm szépen, elnök asszony, és sok sikert! Köszönöm, Cashman úr. Auken asszony kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Én is eh, szeretnék gratulálni ehhez a nagyon jó átfogó jelentéshez. Most pedig eh, átérnék itt témámra, hiszen nem kenyerem az időpazarlás. Két dolgot említenék meg, amely számomra fontos a K pont. Tehát itt azt írja, hogy olyan dolgoktól tartózkodjunk, amelyekkel foglalkozhatnak a nemzeti bíróságok. Tehát még egyszer elmondom. Tegye fel a fejhallgatóját, és akkor meg is fog érteni. Tehát most a K-ról beszélek. K, K, K, K, K. Oké. Okay. Igen, folytatom, de most Dánul folytatom. Tehát a K pont, Klára pont. Itt arról van szó, hogy milyen dolgokkal ne foglalkozunk, olyanokkal, amelyekkel a nemzeti bíróságok foglalkoznak. Szerintem ez nem túl jó, hiszen a mi kompetenciánk igazából messzebbre nyúlik. Mindennel foglalkozhatunk, amivel az Európai Uniónak mandátuma van. Ez pedig természetesen az ombudsman termékenységére is vonatkozik. Számos olyan dolog, amivel foglalkozunk, polgári jogi jelleggel bír és ez a jövőben sem lesz eh, máshogy. Tehát a polgárok eh, nem tudnak annyi pénzt összeszedni, hogy eh, bíróságokhoz menjenek. És állandóan tapasztaljuk ezt a mi szakbizottságunkban is. Spanyolországban is volt olyan, hogy a bíróságok egyszerűen megfulladnak a sok keresettől, hiszen annyit nyújtanak be, hogy már nem tudnak foglalkozni. Éppen ezért szerintem a, mi is avatkozzunk bele ezekbe a dolgokba, hogy a bíróságokat valamennyire tehermentesítsük. Egy második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy miért nincsenek olyan konkrét petíciók, amelyeket itt megemlítenek. Tehát eddig mindig megemlítették a konkrét petíciókat, hogy a az emberek értsék, hogy mivel foglalkozunk, milyen kompetenciánk van, és így tovább. Tehát, hogy mi egy, nem egy absztrakt, elvont bizottság vagyunk, hanem itt alapokról van szó, elvi alapokról. Hát mindenképpen eh, valami konkrétumot is be kell mutatnunk a polgároknak, hogy tudják, hogy mivel foglalkozunk. Amennyiben nem akar egy ilyen listát létrehozni, akkor én nagyon szívesen adok önnek egy listát. És így pontosan látják, hogy konkrétan eh, mit is csinálnak. Hiszen eh, emberközelivé kell tennünk a bizottságunkat, és amennyiben itt igazából csak mindenféle elvi alapokról beszélünk, akkor ez nem túl polgárbarát. Ez lett volna a két megjegyzésem, de most akkor csendben is maradnék. Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt eh, én is azt mondom, hogy kiváló jelentés van volt egy átmeneti időszak, még az egyik parlamentből átért a dolog a másikba, és nagyon sok tag változott, tehát itt az új ciklusban új képviselők vannak a szakbizottságunkban, de mégis nagyon jól mennek a dolgok. Új bizottság is felállt, és azt is tudjuk, hogy a bizottság szerepe is nagyon fontos a munkánkban. Tehát szeretném megköszönni ezt a jelentést, és szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy elvégezte ezt a kiváló munkát. Én néhány pontot még kihangsúlyoznék, amelyet ön is említ. Azt látjuk, hogy az európai intézményeket felszólítja, hogy polgár közelibb és átlátható módon végezik munkájukat. Ez a polgár orientált munka nagyon fontos lenne. A másik megítésem az, hogy a biztosok is tegyék ilyen módon a munkájukat. Néhány megjegyzésem lenne még az ön pontjaihoz. Tehát az új intézmény közötti megállapodásról el kell, indult, el kell indítani a tárgyalást, hiszen itt az állampolgárok jogát ez nagymértékben érinteni. Említi az általános jogok kartáját, és így tovább. Ezen kívül nagyon fontos lenne, vagy nagyon fontos az, hogy kidolgozunk a tagoknak egy új kézikönyvet, hogy mindenki pontosan tudja, hogy hogyan zajlik a petíció folyamata. Nagyon érdekes számomra, hogy van néhány ország, ahonnan több petíciót kapunk. Tehát például Németországból, Spanyolországból, Olaszországból, Romániából. Szerintem ez egy jó jel, ez egy pozitív jel, azonban negatív is lehet. Van egy kérdésem és pedig az, hogy miért nem kapunk a többi országból több petíciót. Lehet, hogy ott kevesebb a probléma, azonban ez azt is jelentheti, hogy ott a, az állampolgárok nem igazán tudják, hogy milyen jogaik vannak. Szerintem ezekre az országokra is koncentrálnunk kellene. Tehát, hogy honnan kapunk kevesebb petíciót. Megnézhetjük, hogy mi ennek az oka. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a bizottság válaszadását gyorsítani kell. Ez nagyon lényeges lenne. Van olyan, hogy lassú a válasz, ebben az esetben pedig a polgárok frusztráltak lesznek. És a jogsértésekkel foglalkozó eljárás is túlságosan hosszadalmas, az állampolgárok sokáig várnak a válaszra. Nagyon lényeges lenne itt a különféle panasz mechanizmusoknak kidolgozni a rendszerét, és az EU jogok honlapjának a kifejlesztése pedig legyen felhasználó barát. Így sokkal inkább kaphatunk kompetens petíciókat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Gönc asszony, Wallis asszony. Uh, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Eszegánes úrnak is ezt a kiváló átfogó jelentést. Két dologra összpontosítanék. Sokat hallottunk már arról, hogy legyünk polgárbarátok, legyünk átláthatóak. Hiszen megpróbálunk az állampolgároknak segíteni azt is javasolnám, hogy a koherencia is átfogóbb legyen. Ez inkább egy egyablakos ügyintézési rendszer kellene, hogy legyen, tehát hogy ne szaladjanak a polgárok az ombudsmanhoz, a bizottsághoz, és utána hozzánk. Pillanatnyilag az állampolgárok levelez, állampolgárok levelezésével foglalkozó egységet újra szervezik mindenképpen létre kell hoznunk a megfelelő kapcsolódást ezen egység és a mi bizottságunk között, hogy a polgárok minél könnyebben eljutathassák hozzánk petíciójukat. Még egy megjegyzésem lenne, és pedig eh, most itt Lisszabon után esetleg eh, többet lehetne foglalkozni a következőkkel. Amikor az intézmények közötti új keretmegállapodásról beszéltünk, hogy milyen is legyen, hogyan változtassuk meg. Tehát eh, a bizottság és a parlament eh, között ez működik, viszont a tanács gyakran nincsen jelen. A államoknak pedig eh, szükségük van a közvetítőkre, akik meg tudják oldani problémájukat. Úgy tűnik nekem, hogy ezt a témát sem igazán tudjuk megoldani. Szerintem pedig úgy lehetne megoldani, hogy sokkal szorosabb szálakat kellene kötnünk parlamenti szinten. A nemzeti parlamentekben is vannak potíc, petíciós bizottságok, a helyi, regionális parlamentekben is vannak petíciós bizottságok. Szerintem sokkal szorosabb együttműködést kellene ezek között kialakítani. A nem petíció jellegű dokumentumok, hogyha rossz szinten landolnak, akkor elkallódhatnak. Szerintem eh, a jövőben ezekkel a kapcsolatokkal is eh, jobban kell foglalkoznunk. Voltak kapcsolatok a múltban is, de szerintem most, Lisszabon után sokkal fontosabb az, hogy eh, egy ilyen új struktúrában gondolkozzunk. Szerintem pedig részben megválaszolhatja az a kérdést is, hogy miért nem kapunk bizonyos országokból petíciókat. Lehet, hogy ott például nagyon aktívak a nemzeti petíciós bizottságok, nem tudom pontosan, de elképzelhető. Tehát ezt a dolgot sokkal nagyobb figyelemmel kell követnünk. Köszönöm szépen. Erre a kérdésre mindenképpen válaszolnunk kell. Miért kapunk Például Luxemburgból olyan kevés petíciót, olyan kevés a probléma, vagy az embereknek nincsenek jó információik. Köszönöm, én is szeretném megköszönni, elnök asszony, és Iturgai úrnak is szeretném megköszönni ezt a kiváló, átfogó, részletes jelentést. Néhány aspektust szeretnék kiemelni a jelentés kritikus részéből. Mert nagyon sok sokáig tart, amíg az Európai Unió bizonyos petíciókra egyáltalán reagál. Nos, ezt az aspektust szeretném kiegészíteni, és pedig egy egészen konkrét ügyjel. Az Európai Unió bizonyos kérdésekben közvetlenül illetékes. Például szociális, illetve környezetvédelmi esetekben. Azonban ez néha mégsem konkretizálódik, hiszen itt az Európai Bizottságnak is újabb kompetenciája van, gondolok például olyanra, hogy a víz irányelv, irányelv közvetlenül átültetendő. A szabálysértési, illetve a jogsértési eljárás nagyon későn nyitják meg. Amennyiben mulasztás történik. Nem ültetnek át megfelelő időben egy irányelvet. Amennyiben bizonyos vállalatok, bizonyos előírásokat megsértenek, akkor nagyon sokáig tart, amíg ez eljut Brüsszelbe, és még tovább tart, amíg reagál a bizottság. A tagállamoknak is vannak irányelvből fakadó kötelezettségeik. És hogyha ezeknek nem tesznek eleget, akkor ismét késedelmes a helyzet, és az is elképzelhető, hogy környezetre káros építkezéseket már rég befejeznek, míg kiderül, hogy káros a környezetre. Tehát itt Urgály úr jelentése szerint is kell valamit tenni. Nem szabad, hogy ilyen sokáig tartson a reakció idő. Amennyiben például környezet ellenes építkezések vannak, akkor gyorsítani kell az eljárást. Nem, hogyha megsértenek egy irányelvet, akkor a környezeti károsodás már jóvá tehetetlen is lehet. Európai Parlamentként pedig közösen a tanácssal fáradoznunk kell azon, hogy minél gyorsabban utána járjunk a dolgoknak, hogy történt-e jogsértés, vagy nem történt. Általában nagyon későn nyújtják be a panaszokat, esetleg a bíróságnál a keresetet, a bíróság is sokáig szokott egy ügyjel foglalkozni. Mindenképpen gyorsabban kell legalább európai szinten reagálnunk ezekre az esetekre. A kritikus részhez tettem volna néhány megjegyzést. Nagyon fontos számomra az, hogy ne legyen ennyi késlekedés. A másik témám pedig az, hogy közösen kell annak érdekében tennünk valamit, hogy bizonyos petíciókkal gyorsan foglalkozzon a bizottságunk, vagy a megfelelő egyéb hely. Köszönöm Iturgais úrnak ezt a jelentést. Utalt arra is, hogy például az internetes portál esetében javult a helyzet. Igaz, Iturgais úr? Ez fontos. A polgárok egyre inkább interneten szeretik intézni a dolgaikat, hiszen nagyon gyors, nagyon közvetlen hozzáféréshez. Éppen ezért nagyon jó, hogy az internet portára is utalt. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Iturgais úrnak a jelentésért Willy Mayer szavaival. Elmondom én is, hogy nagyon objektív és jó a jelentés. Azonban eh, néhány dolgot azonban még jobban hangsúlyozni kellene, véleményem szerint. Olyan petíciókról szólnék, amelyeket nem dolgoztak fel, amelyeket nem engedélyeztek, vagy amelyekre nem volt semmi reakció. Nagyon sok ilyen van az Európai Unió gyakorlatában. Hogyha azt mondom, hogy nagyon sok van, akkor ez azt jelenti, hogy 46%-ot nem engedélyeztek, hiszen ezek nem igazi petíciók. Esetleg ezt a helyzetet egy kicsit jobban is körbe kellene járni, jobban leírni. Tehát a nem petíció petíciók. A téma miatt, vagy a benyújtó személye miatt. Azonban pozitív felhangokat is hallottunk, tehát főleg az indokolásnál. De mindenképpen Tudjuk, hogy számos országban nem dolgozzák fel a petíciókat, vagy nem fogadják el azokat. Itt az indokolásban azt olvashatjuk, hogy ennyi meg ennyi petíciót nem fogadtak el. Itt országokat is megemlítenek. Hát Németországból érkezik a legtöbb petíció. De érdekes lenne azt is tudni, hogy a közösségi jogot hol hagyják leginkább figyelmen kívül. Nem feltétlenül abban az országban, ahol a legtöbb petíciót benyújtják, vagy ahonnan azok a petíciók származnak, amelyeket nem fogadnak el, vagy nem dolgoznak fel. Köszönöm. Igen, elképzelhető, hogy egy saját vizsgálatot is indíthatunk ebben a tekintetben. Nem tudom, hogy egy éves jelentésben ilyen részletekre is ki lehetett érni, de mindenképpen vitázhatunk róla. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek azt, hogy ilyen jó jelentést írt nekünk. Jól bemutatja a munkánkat is. Csatlakoznék az előttem szólóhoz, aki azt mondta, hogy két-három szép példát is említhet, hiszen ez a, a polgároknak mégiscsak bátorságot ad van egy petíciós bizottság, ide fordultak az emberek hozzánk, és mi segítettünk nekik. Tehát szerintem ez nagyon szépen lekerekítené az egész dolgot, ez lenne rajta a tejszínhab. Hogyha ilyen szép példáik vannak, akkor a polgárok is bátrabbak lesznek. Ez volt az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem pedig Mayer kollégához csatlakozom, aki a kritikus részekről szólt. Itt elsősorban a késlekedésről van szó, hogy túl sokáig tartanak az ügyek. Ismerik a véleményemet. Én amellett vagyok, hogy a jelentésben ezt feketén-fehéren meg kell említeni, tehát az úgynevezett nem petíció esetét is. Hogyha sikerül a 40 kot gyorsan és hatékonyan elválasztjuk, akkor a 60%-ra több időnk marad. Tehát meg kellene válaszolnunk azt a kérdést, hogy hogyan lehetünk hatékonyabbak. Én nagyon szeretem az internetet, fontos dolog, igen, használjuk is, élünk is vele, azonban abból indulok ki, hogy a polgárok is egyre inkább használják majd az internetet. Azonban ez a nem petíciók esetében nem segít nekünk többet. Hiszen itt a számítógépe csak bele kell pötyögnöm valamit, és akkor lehet, hogy sokkal több lesz a nem petíciónak minősülő anyag. Ez nekünk is feladat, hiszen találunk kell egy olyan megfelelő eljárást, amelyel itt a búzát a korpától el tudjuk választani. Nagyon fontos, hogy az elfogadott petíciók esetében azt tegyük, amit Májer úr javasol. Gyorsabban tudunk válaszolni, hogyha jobban élünk a sürgős petíciók módszerével. Néha az az érzésem, hogy nagyon sok esetben nem a lényegre koncentrálunk, hiszen vannak olyan esetek, amelyek sürgősebbek, vannak, amelyek kevésbé sürgősek. Szerintem a tagállamok, most, most a bizottság bizottságot dicsérnem kell, hiszen a bizottság nagyon jó munkát végzett ebben a tekintetben, lehet, hogy azért, mert itt ülnek, földrajzilag is nagyon közel vannak hozzánk, a bizottság általában gyorsan válaszol. Hiszen eh, hogyha nem válaszolnak, akkor tudják, hogy esetleg át is megyünk, és bedugjuk az orrunkat hozzájuk, és akkor inkább gyorsan válaszolnak. De a tagállamok részéről is elég gyakran hiányos anyagok jönnek. Tehát összefoglalom, szép jó példákat is említeni kell, foglalkozunk a nem petíciós dokumentumokkal, hogy hogyan lehet ezektől minél hamarabb megszabadulni, és harmadsorban pedig eh, hogyan tudjuk elérni azt, hogy a tagállamok gyorsabban és eh, kimerítőbben válaszoljanak. Ez lett volna minden. Nagyon jó a jelentés, eh, nekünk is bátorságot ad, és több kedvel jövünk ide dolgozni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kesmen, nem tudom, Kesmen úr szeretne válaszolni az előbb hallottakra? Tehát amit itt elmondtak a kollégák, igen. Köszönöm. Elnök asszony, ismét üdvözlöm a jelentést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos betekintést ad azon kihívásokba, amelyekkel szembesül a petíciós bizottság és a brüsszeli bizottság is. A jelentés elismeri, hogy a brüsszeli bizottság a szakbizottság természetes partnere. Ez nem csak azt a tényt tükrözi vissza, hogy megpróbálunk reagálni az aggályokra, azt is mutatja, hogy minket közvetlenül is megkeresnek olyan kérdésekben, amelyek szinte egybevágnak azokkal az esetekkel, amelyekkel a nemzeti szakbizottságok is foglalkoznak. Fontos az, hogy a polgároknak el tudjuk mondani, hogy hol vannak a határaink, hol vannak a kompetenciáink határai. Tudatosítanunk kell, hogy mi az, ami európai kompetencia, és mi az, ami teljes mértékben nemzeti kompetencia. Tehát ez egy állandó kihívás számunkra. szeretném megjegyezni azt is, hogy itt néhányan utaltak a környezetvédelemre, amely szakbizottság egyik fő profilja. Májer úr említette annak a kérdését, hogy hogyan lehetne gyorsítani a reagálást. Ez mindenképpen fontos számunkra is. Nagyon fontos az, hogy megnyíljanak a lehetőségek a bizottság előtt. Nagyon fontos az, hogy keressünk köztes megoldásokat a bíróságok és a szakbizottság között. Az elmúlt jogalkotási ciklusban nagyon sok ilyen köztes döntés született. A legjobb példa esetleg a Rasput völgy kérdése, amelyel a petíciós bizottság is foglalkozott. Vannak konkrét nehézségek, kihívások, abban a tekintetben, hogy köztes intézkedéseket foganatosítsunk. Meg kell próbálnunk más utakon is járni, hogy az állampolgároknak minél hamarabb válaszoljunk. Éppen ezért üdvözlöm a nemzeti bírák szerepének kihangsúlyozását ebben a jelentésben. Egy dolog, amit teszünk a nemzeti bírókkal történő együttműködés javítása. Főleg az európai környezetvédelmi jogalkotást említeném ebben a tekintetben. hiszen itt konkrétan láthatjuk, hogy mi lehetséges nemzeti keretek között, és mi nem. Elképzelhető, hogy vannak olyan dolgok, amelyek mindkét szinten relevánsak lehetnek, tehát európai és nemzeti szinten is. Remélem, hogy ugyanabba az irányba haladunk. Remélem, hogy ugyanolyan célok felé haladunk, és pedig lehetőleg minél nagyobb segítségkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, de álljunk meg egy pillanatra, mert szeretnék még valamit elmondani. Iturgály úr bemutatta a prezentációját, és ebből egyértelműen kiderül, hogy sokkal jobban be kellene vonni a tagállamokat is, illetve a polgárokat is szakbizottságunk életébe. Azt hiszem, hogy ez a szakbizottságunknak egyik elég fontos célkitűzése. Itt Urgály úr parancsolja, ha kíván erre reagálni. Igen, igen, elnök asszony, köszönöm a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt ennél a napirendi pontnál, Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Beszéltünk a nem elfogadható petíciókról, beszéltünk a portálról, itt Meyer kollégával különösen egyetértek. Úgy gondolom, hogy a portál tekintetében további erőfeszítésekre lesz majd szükség. Egyébként az Európai Bizottság is hozzászólt ehhez a témához, és azt mondták, hogy egy kicsikét sajnálatos, hogy a petíciós szakbizottságra ilyen sok feladat hárul, és hogy nem mindig jó az együttműködés az Európai Bizottság, illetve a mi szakbizottságunk között. Valóban mi is úgy gondoljuk, hogy az elektronikus portál tekintetében egy kicsit jobb együttműködést kellene megvalósítani, így hatékonyabbá tudnánk tenni a munkát. Úgyhogy mindannyiunk közös célja az, hogy ez a portál sikeres legyen. Ezt közösen kell elérnünk, a mi szakbizottságunk és az Európai Bizottság együttműködésével. Az imént azt is hallottam egy megjegyzésben, hogy minden kérdéssel konkrétan kell foglalkoznunk. Tehát az absztrakt megközelítés nem mindig célra vezető és üdvözítő a petíciók tekintetében, sokkal gyakorlatiasabban kellene eljárnunk. Ugye itt konkrét esetekről van szó, részletes bemutatásokról, Éppen ezért teljesen nyitott vagyok az ilyen irányú megjegyzésekre, és én is szeretném úgy megváltoztatni az eljárásainkat, hogy azok egy kicsit praktikusabbak, gyakorlatiasabbak legyenek. Egyetértek azzal, hogy sokkal gyakorlatiasabb fellépésre van szükség, mert úgy vélem, hogy ettől a petíciós szakbizottság munkája sokkal hatékonyabbá válna. Így a petíciók benyújtói jobban el tudnák mondani az aggájaikat, jobban be tudnák mutatni a problémáikat, és ezekre mi is hatékonyabban tudnánk válaszolni. Tehát a mi munkánk mindenképpen gyakorlatias munka kell, hogy legyen, mivel hogy konkrét esetek feldolgozásával foglalkozunk végül is. Beszéltünk arról, hogy a bizottságnak elég nehéz időkön kellett keresztül mennie, ugyanis nagyon sok változás történt itt a petíciós szakbizottság munkájában. De azok, akik hozzászóltak, többek között Gönc asszony is, mindig nagyon elkötelezettek voltak azzal kapcsolatban, hogy a petíciós szakbizottság alapvető célkitűzéseit meg tudjuk valósítani, és mindenkitől nagyon sok és nagyon hasznos segítséget kaptam. Ezen kívül még azt is szeretném elmondani, hogy nagyon fontos a kapcsolattartás az új biztossal, az új biztosokkal, hiszen tőlük is jelentős segítségre számíthatunk. a petíciós szakbizottságnak, tehát egy kicsit szorosabbra kell majd fűznie az együttműködést az Európai Bizottsággal, és különösen ugye minden esetben az érintett biztossal. Az is fontos, hogy az európai polgárok lássák, hogy megvan ez a kapcsolat a petíciós szakbizottság, illetve az Európai Bizottság között. És az is fontos, hogy az európai polgárok azt is megértsék, hogy bizonyos esetekben az aggájaikat nem tudják nemzeti szinten, mondjuk a nemzeti parlamentnél érvényesíteni, és akkor még mindig itt van a lehetőség, hogy az Európai Parlamenthez forduljanak, mert az európai képviselők igenis megteszik azt az erőfeszítést, hogy foglalkoznak az ügyeikkel. Tehát a petíciók benyújtását könnyebbé, jobbá, egyszerűbbé kell tenni, hogy többen élhessenek a petíció benyújtásának lehetőségével. Többen is elmondták, hogy milyen érdekes, hogy bizonyos országokból nem nagyon érkeznek a petíciók. Spanyolországból, az Egyesült Királyságból, Németországból rengeteg petíció érkezik, de hát azért azt is vegyük figyelembe, hogy ezek óriási országok, tehát ahol több tízmillióan élnek, ott arányosan valószínűleg több probléma és több petíció is felmerül, mint egy olyan kis országban, amelynek néhány millió lakosa van csak. Tehát ezt is figyelembe kell venni akkor, amikor kimondjuk, hogy bizonyos tagállamból sok petíció érkezik nem a petíciók abszolút számát kell nézni, hanem inkább az egyfőre jutó, egy lakosra jutó petíciók számát. Ez már összehasonlítható adat lenne. És Valisz asszony hozzászólásával kapcsolatban még engedjék meg, hogy elmondjak valamit. Arról volna szó, hogy a nemzeti és regionális érdekvédelmi szervezetekkel, képviseletekkel, önkormányzatokkal, parlamentekkel szintén jobb kapcsolattartásra van szükség. És az is fontos, hogy Németországban, vagy Görögországban, azokban az országokban, ahonnan sok petíció érkezik, tartsuk a kapcsolatot a Nemzeti Parlamenttel, illetve azokkal a kollégákkal, akik régebbi mandátumban itt voltak az Európai Parlamentben, és a Petíciós Szakbizottság tagjai voltak. Úgyhogy ezek a kapcsolattartások mind rendkívül fontosak. Minden eddigi tapasztalatot fel kell használni, és meg kell találni minden egyes tagállamban. A kapcsolattartást tehát erősíteni kell a nemzeti parlamentekkel, csak így tudunk majd kihasználni minden egyes adódó lehetőséget. Aztán itt vannak a látogatások is, a missziók is, nagyon sok tagállamba ellátogattunk már, ezek is nagyon hatékony eszközök. Azonban azt is tudni kell, hogy nem mindegyik nemzeti parlamentnek van petíciós szakbizottsága, úgy, mint ahogy itt az Európai Parlamentnek van, de hát mindig van egy illetékes szakbizottság azért minden parlamentben, amelyel együtt tudunk működni. Talán az is jó lenne, hogyha a nemzeti parlamentekről többet tudnánk, akkor jobban tudnánk, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot. Ami pedig az imént elhangzott, az Európai Bizottság válaszával kapcsolatban Nos, ehhez azt tudnám hozzátenni, hogy a dokumentumot valóban az elhangzottak alapján talán módosítani kellene, és a kérésünket talán egy kicsit konkrétabban kellene megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy mindig megfelelő határidőn belül szükségünk van a válaszra az Európai Bizottság részéről. Tehát az Európai Bizottság válaszára, illetve a határidők betartására nézve kicsit keményebben kellene fogalmazni. Aztán milyen hozzászólások voltak még? Itt volt a portál, itt volt asszony hozzászólása valóban vannak már jelentéseink, amiket felhasználhatunk, és amennyiben többségi vélemény alakul ki itt a petíció szakbizottságban, hogy valamilyen változtatásra szükség van, akkor erre természetesen nyitottak vagyunk. És azt gondolom mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az európai jogszabályoknak mindenképpen meg kell, hogy feleljenek a petíciók, illetve a petíciók elbírálása is, gondolom erről nem is kell több szót ejtenünk. Aztán Paliatelli asszony megjegyzése következik. A tagállami petíciós szakbizottságokkal kapcsolatban, hát erről már szóltunk néhány szót, és beszéltünk arról, hogy nem minden tagállamban van petíciós szakbizottság, de hát van valamilyen hasonló szerv, amelyel kapcsolatot tarthat itt az EP petíciós szakbizottsága. Aztán a módosítók és a határidők, ezt most mondjam, elnök asszony. Ezeket természetesen figyelembe fogjuk venni, csak ennyit mondanék erről. Köszönöm. Elnök? Köszönöm szépen az expozét Iturgály úrnak, és szeretnék is gratulálni a jelentés tervezet elkészítéséhez. Most Bosztináró úrnak fogom megadni a szót, áttérünk a következő napi rendi pontra, és nekem pedig távoznom kell, úgyhogy át fogom majd adni az elnöki teendőket. Ami a szavazást illeti, június 1-én lesz a szavazás 10 órakor, a plenáris ülésem pedig a végső szavazásra kerül majd sor, és mint ahogy az imént elmondtam, nekem most mennem kell, de hát itt Urgász úr napirendi pontja pont lejárt, úgyhogy rá fogom testálni az elnöki teendőket. I'm just waiting. I don't have any, any problem to take the presidency, but he is the first. Itt Iturgáis úr, hát itt van a második alelnökünk, úgyhogy neki kell majd elnökölnie. Nekem nem lenne ezzel semmi problémám, de hát van valaki előttem, úgyhogy ő lesz az elnök. Rendben van akkor folytassuk az ülést. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que el señor Iturgaiz asuma la presidencia. Köszönöm szépen. Hát nekem az se lett volna problémám, hogy mégiscsak Iturgáis úr legyen most az elnök, de hát, hogyha én vagyok a következő alelnök, akkor rendben van, én következem. A 26-os napi rendi pont véleménye biológiai sokféleségről címre hallgat, és Bosszinárú kollégánk az előadó, már volt egy első eszmecserénk, és most a második eszmecsere következik, tessék. Köszönöm a szót, mondja Bosztináró úr. Én már tulajdonképpen kiosztottam a konklúziókat, a következtetéseket, erről szeretnék hozzászólni. Úgy vélem, hogy az Európai Unió kudarcot vallott a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatban. Úgyhogy ezt a kiinduló pontot figyelembe véve meg kellene néznünk, hogy milyen jövőbeli tevékenységekre van lehetőség a parlament, illetve a bizottság részéről. Három fő pontja van egyébként a véleményemnek. Egy. Határokon átnyúló együttműködésre van szükség. Ugyanis most már mindenki számára egyértelmű, hogy határokon átnyúló együttműködés nélkül, nemzetközi együttműködés nélkül alkalmatlanok vagyunk arra, hogy a biológiai sokféleséget megvédjük. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy amikor az első vita volt, akkor két fontos infrastruktúrális projektről is szó esett. A Balti-tenger és a Fekete-tenger esetében is, tehát az észak és a déli áramlatról is szó esett, ezen kívül a Nabukorról is, ahol ugye a következő határidőnk 2011. Mindezeket a projekteket megvizsgálták az európai tagállamok, de ne feledjük el, hogy partnerségre léptünk nem csak európai tagállamokkal, hanem harmadik országokkal is, olyan országokkal, akik egyáltalán nem kívánnak az Európai Unióhoz csatlakozni. És azt is tudjuk, hogy ezek a projektek komoly kihatással lesznek a biológiai sokszínűségre, úgyhogy mindenképpen itt is nemzetközi együttműködésre van szükség a biodiverzitás és a környezetvédelem megfelelő sztenderdjeit, normáit figyelembe kell venni, akkor is, amikor nem csak európai országokról, hanem európai és egyéb partnerországok együttműködéséről van szó. Egyértelműen definiálnunk kell, hogy milyen időn belül kell fellépnünk, tehát mi az a reakció idő, amit megengedhetünk magunknak. Egyébként, ha túlzottan lassan lépünk fel, annak nagyon komoly következménye lehet a biológiai sokféleség romlására. Ami az Európai Bizottságot illeti állandó késlekedést tapasztalunk, és sajnos ez a tagállamok részéről is jellemző. Mindezek a késlekedések egyszerűen oda vezetnek, hogy a biodiverzitás javíthatatlan és visszafordíthatatlan módon sérül. Úgyhogy sokkal keményebb kritériumokat kell alkalmaznunk, olyan kritériumokat, amelyek csak azokat a vállalatokat engedik befektetni és projekteket végrehajtani, amelyek betartják a környezetvédelmi normákat. Ezt én úgy hívnám, hogy stratégiai környezetvédelmi hatásvizsgálat. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ezeket a cégeket, amelyek a projektekért felelősek, hogy ezek a vállalatok, amelyek a projektekért felelősek, a magánszférából érkeznek, és egyszerűen nem végzik el a megfelelő hatástanulmányokat. Mert előre tudják, hogy ezek a hatástanulmányok negatív eredménnyel zárulnának. Sok esetben tehát nem készülnek el a megfelelő hatástanulmányok, vagy nem megfelelő módon készülnek el ezek a hatástanulmányok. Ezt az energia témakörében, valamint az ingatlan befektetéseknél számos esetben tapasztaltuk már. Úgyhogy nagyon fontos, hogy kemény és szigorú akkreditáción kelljen átmenniük azoknak a vállalatoknak, amelyekkel kapcsolatba lépünk, és hogy mindenképpen elvégezzék a megfelelő hatástanulmányokat. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy amennyiben a civil szervezetek részéről pozitív véleményt kapunk egy vállalatról vagy egy projektről, azt mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen a civil szervezetek nagyon komoly kutatómunkát végeznek ezekben a témákban, és nagyon sok a határokon átnyúló civil szervezetünk is van, Úgyhogy remélem, hogy a civil szervezetek véleményének figyelembevételével megfelelő eredményre tudunk jutni. Egyébként a Környezetvédelmi Szakbizottsággal is együtt kell működnünk, mert úgy vélem, hogy ők a letéteményesei a biodiverzitás védelmének itt Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Busztináró úrnak. Most Krémer úri a szó az Európai Bizottság képviseletében. Parancsoljon Krémer úr! Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Beszéltünk már erről a jelentésről ebben a szakbizottságban. Részben mi elemezzük ezeket a tényeket, és hát természetesen azt is tudjuk, hogy a 2010-es célkitűzés valóban kudarc volt, nem tudtuk megállítani a biológiai sokféleség eltűnését. De Továbbra is úgy véljük, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy a legfontosabb instrumentumot, a madárvédelmi, a Natura 2000 és az élőhely irányelveket tovább vigyük, mert ezek igenis sikeresek. Ezen kívül azt is szeretném hangsúlyozni, hogy azért ennek a hálózatnak és ezeknek az irányelveknek nagyon sok pozitívumok volt, ezek nagyon sok eredményt elértek, Gondolom ezzel egyetért ennek a szövegnek, a véleménynek a szerzője is. Bizonyos témákban egyetértünk, sajnos a megvalósítás egy kicsit lelassult, bár a bizottság mindent megtesz, amit meg kell tennie, annak érdekében, hogy ezeket az irányelveket valóban végre is hajtsák a tagállamok. Hogyha megnézzük, hogy hány szabálysértési eljárás van ezzel a két irányelvvel kapcsolatban, akkor láthatjuk, hogy ezek vezetik a listát, ezekkel kapcsolatban van a legtöbb szabálysértési eljárás. 468 ilyen eljárásunk van, és a Naturával kapcsolatban pedig 88 szabálysértési eljárást indítottunk tagállamok ellen. Voltak olyan esetek, amelyek konkrétan eljutottak az Európai Bíróságig is, és amelyekben várjuk az eredményt. Ami az új célkitűzéseket illeti, van a 2020-as és a 2050-es célkitűzési lista, ezt idén márciusban fogadta el a bizottság. Összességében úgy véljük, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. Ami az irányelveket illeti, aktívan folytatjuk az erőfeszítéseket, amiket a múltban elindítottunk, hogy ezeket az irányelveket be is tartsák. A Natura 2000-es most már menedzsment stádiumba lép. Eddig ugyanis abban a stádiumban voltunk, hogy ki kell alakítani ezeket a területeket, de most már átlépünk a területek működtetési stádiumába, az operatív stádiumba, tehát eddig felálltak a rendszerek, de most már a működési, az operatív stádiumba lépünk a Natura 2000-rel kapcsolatban, de látjuk, hogy vannak azért még itt problémák bizonyos tagállamok szintjén. Egyetértünk abban, hogy a tagállamok meggyőződését javítani kell, a tagállamok bizalmát javítani kell ezekben az eszközökben. Ezen kívül a szubszidiaritást nyilván figyelembe kell venni, de hát a tagállamoknak kell a megvalósítást és az átültetést megvalósítani. Párbeszédet folytattunk a gazdasági szférával is, és rengeteg erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy pontosan el tudjuk magyarázni, hogy miről szól ez az irányelv, és hogy mindenki megértse, hogy ez az irányelv, ez egy fenntartható fejlődésért született irányelv. Ez az irányelv nem fogja lelassítani a gazdasági fejlődést, éppen ellenkezőleg. Nagyon sok kritikát kaptunk, hogy módosítani kellene ezt az irányelvet, de általában ezek a módosítási javaslatok gyengítenék ezeket az irányelveket. Úgyhogy a bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy a fejlődést nem lassítja hogy a fejlődés nem lassítja ez az irányelv, hanem éppen, hogy egy fenntartható fejlődést tud megvalósítani. Hogyha valakinek van a kérdései, szeretnénk elkerülni a konfliktusokat, akkor természetesen várjuk, hogy felvegyék a kapcsolatot az Európai Bizottsággal, hiszen együtt szeretnénk a biológiai sokféleséget megvédeni úgy, hogy a gazdasági fejlődés is megvalósulhasson. Ezen kívül felvetett még néhány pontot, amivel egyetértünk, többek között az, hogy elsődleges fontosságú a határokon átnyúló együttműködés. De hát itt is a tagállamok feladata az, hogy együttműködjenek szomszédaikkal, annak érdekében, hogy például a Natura 2000-es rendszer koherens módon tudjon működni. A biodiverzitás ugyanis nem őrizhető meg kis szigeteken, és a Natura 2000-es területek nem egymástól elkülönült kis szigetek, hanem ezek egy összefüggő rendszert alkotnak, aminek vannak kiegészítő rendszereik is, tehát mindenképpen horizontális politikákat kell alkalmazni a különböző fajok védelmében, és ezeket mindenhol az EU területén alkalmazni kell. Megpróbálunk együttműködni a tagállamokkal, hogy megmaradjon ez a koherencia a rendszerrel kapcsolatban. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a tagállamokkal és a civil szervezetekkel és a gazdasági szférával létrehoztunk egy szakértői csoportot a Natura 2000-es rendszer kezelésével kapcsolatban, hogy ennek jövőbeli kezelését, illetve koherenciáját meg tudjuk őrizni. A bizottság az elmúlt évben kiadott egy közleményt a hatástanulmányokkal kapcsolatban, illetve az irányelvekkel kapcsolatban. és ami pedig a bizottság reakció idejét és válasz idejét illeti, a bizottság nyilván megpróbál a petíciókra és panaszokra a lehető leggyorsabban válaszolni, de hát azért sok panasz érkezik, ezt is meg kell érteniük. És szabálysértési eljárást pedig nem tudunk elindítani olyan esetekben, ahol még nem bizonyított a szabálysértés. Ami pedig a kísérleti programokat illeti, több tagállammal vannak kísérleti pro- projektjeink a panaszok kezelésével kapcsolatban. Ez az új rendszer már hozott bizonyos sikereket, de hát próbáljuk ezeket továbbra is javítani. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy ez már így egy kicsit hosszú lesz, úgyhogy abba is hagyom. A magyar Kavin kérdezi, hogy hallgatja -e valaki a magyar tolmácsolást? A magyar kabin kérdezi, hogy hallgatja -e valaki a magyar tolmácsolást? A magyar kabin kérdezi, hogy hallgatja -e valaki a magyar tolmácsolást? Kérnénk a 16-os kabin felé, hátrafelé valami jelet, hogyha valaki hallgatja a magyar tolmácsolást. Hogy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 A magyar kabin kérdezi, hogy hallgatja valaki a magyar tolmácsolást. Kérjük, hogy a 16-os kabin felé hátra jelezze, jelezzék, adjanak valamilyen jelt, hogy a magyar tolmácsolást hallgatják-e. El diagnóstico de la madre tierra no puede ser más negativo. La madre tierra, lo que los indios aymaras llaman la Pachamama, está hoy herida de muerte. Y por lo tanto no es un asunto banal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 Plus, the provisional data uh, also shows compliance for 2009 regarding uh, the air quality zone of uh, Gibraltar. Thank you very much. Grazie per l'aggiornamento. Il, uh, il dibattito e passo la parola al collega Meyer. Muchas gracias. A magyar kabin kérdezi, hogy hallgatják-e a magyar tolmácsolást magyar kabin kérdezi, hogy hallgatja valaki a magyar tolmácsolás. Ha igen, akkor kérjük jelezzék hátul a 16-os kabin felé középen az elnökséggel szemben. Hallgatja valaki a magyar tolmácsolást. Kérjük jelezzék. Köszönjük szépen. Alarma social en la comarca, la misma alarma que pudimos comprobar en la comarca de Huelva en una reciente visita que hicimos